Okay, I think, uh, it... Ideje megkezdenünk az ülést. Mindössze két napi rendi pontunk van. Ezekről az első a hetes számú, az Európai Gazdaságpolitikai Koordináció szemesztere, ennek előadója pedig nem más, mint Pervans Beres asszony, akinek meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szerettük volna, azt szerettük volna, hogy egy saját kézeményezésű jelentés készüljön az európai szemeszter témájában, és valóban úgy gondolom, hogy nem csak az Európai Bizottság, hanem az Európai Par Parlament is fontosnak tartja az európai szemeszter témáját. Az Európai Bizottság egy megközelítés struktúrát javasolt, és a gazdasági kormányzásról elindította a vitát, valamint az európai szemeszter architektúráját vázolta föl. És ezért született meg a jelen jelentés. Ez a saját kezdeményező jelentés jelenleg egy referenciakeretet ad pusztán, nem alapvető mélységekbe ható jelent, jelentés, hanem inkább csak egy, egy vázlat, egy keret. Ennek a szemeszternek, az európai szemeszternek a lényegét próbálja fölvázolni. Ezen kívül nem kíván beleszólni a hat, hatos jogalkotási csomagba, amelyet önök is jól ismernek. Természetesen, amely ezekben a jelentésekben szerepel, azok a kérdések, azok a témák bekerülnek majd az európai szemeszter architektúrájába is. A jelentés feladata az Európai Parlamenten túlmenőleg az, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek keretében egy politikai vitát lehet folytatni. Gazdasági kormányzásról, gazdasági irányításról beszélünk, és ilyen kontextusban nem lehet kihagyni a technikai kérdéseket, természetesen a gazdaságpolitikai aspektusok ide tartoznak. Ezen túl a demokratikus működtetés mindenképpen kritikai szempontból kell megvizsgálni. Hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a demokráciának nagyon fontos szerepe van ebben a szemeszterben, akkor azt mondhatjuk, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek megnyilatkozása rendkívül fontos, és ezen kívül a szociális partnerek szerepét is kiemelném. Nagyon jól tudjuk, hogy egészen mostanáig a szociális partnerek európai szinten részt vettek a makrogazdasági dialógus című gyakorlatban, tanulmányban, ez azonban eléggé formálisnak bizonyult mostanáig. Ami a tartalmát illeti ennek az európai szemeszternek, hogyha megvizsgáljuk a hat jogalkotási javaslatot, van valami, ami meglep, és ami aggodalomra ad okot. Nagyon sokat beszéltünk a gazdaságirányításról, és tudjuk, hogy milyen egyensúlytalanságok vannak a rendszerben, hiszen a kezdet óta föderális rendszerben működünk, és a gazdaságirányítás nagy mértékben a tagállamok kompetenciáira, hatásköreire épül, és közben a szerződés 125. Cik, 125. cikkeje értelmében próbálunk eljárni, és közös érdekeket találni. Felmerül tehát a koordináció kérdése. Ez a kérdés ma csak a felügyeletet érint, és a szankciókra vonatkozik kizárólag. Pedig nem lehet gazdasági politikát létrehozni úgy, hogy az csak a felügyeletről szóljon. Hiszen először is a koordinációra kell hangsúlyt feltetni, és ez nem a felügyelet és a szankciók koordinációja, hanem a helyzetértékelés koordinációja és annak megítélése, hogy mit akarunk tenni, figyelembe véve a jelenlegi helyzeteket. Sajnos nem látom itt a, azokat a jelentéstevőket, akik a gazdaságirányítási csomaggal foglalkoznak, pedig nagyon fontos lenne, hogy a koordinációt bevegyék ebbe a szövegbe, és ne csak az ellenőrzésről, a felügyeletről beszéljenek. Természetesen be lehet tenni a felügyeletet, és mellette megfoga- megemlíteni a koordinációt, de hát a koordinációt nem hagyhatjuk ki ebből a csomagból. Nem, nem arról van szó, hogy folyamatosan ostorozni, ostorozni, ostorozni kell, és így szeretnénk versenyképességet és növekedést előidézni Európában. A második megjegyzésem a jelenlegi feladat természetére vonatkozik. A monetáris terület kétszeresen is korlátozott megközelítésű, egyrészt föderális jellegű, másrészt pedig teljes mértékben a központi bank függetlenségének tiszteletbe vételére alapul. Senki nem szeretné ezt a függetlenséget megkérdőjelezni, és akkor, hogyha emlékeznek tisztelt kollégák, különösen Gario Mászajó, aki már akkor is velem együtt dolgozott. Tehát akkor a monetáris párbeszéd koncepcióját hoztuk létre, azért, mert a központi bank független volt véleményem szerint nem lehet teljes mértékben ezt a dialógust a makrogazdaságra átültetni, hiszen a makrogazdaság területén Természetesen ott vannak a legfontosabb kérdések, az irányelvek, az iránymutatások megfogalmazása, de ott van, hogy nem szeretnénk az Európai Központi Bank függetlenségét megsérteni. Tehát ez volt a második megjegyzésem nem ebben a lelkületben szeretném érinteni ezt a kérdést, de egy kicsit ötletbörzére hívom önöket, és próbálom a gondolataimat megosztani önökkel. Ami az ütemtervet illeti, ebben a bizottságban mindenki tudja, hogy az éves növekedési felülvizsgálat megszületett három függelékkel, van az Európa 2020-as stratégia, a makrogazdasági vizsgálat, illetve a munkahely és foglalkoztatási aspektus. Ez a csomag tehát az alap pilléreit képezi ennek a gazdaságpolitikának, és meghatározza azokat az elemeket, amely területeken a tagállamok koordinálhatják politikáikat és szankciókat vezethetnek be. Hirtelen tehát az Európai Parlament esetében úgy látom, hogy nagyon fontos szakaszba jutottunk, és ez pedig a jelenlegi pillanat, ami a növekedési tanulmány elkészítése, illetve a következő évek között húzódik. Ez egy kettős dimenziót képvisel. Először is meg kell vizsgálni, hogy a tagállamok hogyan vitték véghez, hogyan valósították meg a feladataikat, tehát visszamenőleg, visszamenőlegesen kell gondolkodni, illetve előre kell tekinteni, és a jövőbeli stratégiát is meg kell határozni. Hát véleményem szerint ebben az irányban kell majd, el, kell majd haladnunk. Tehát perspektívát kell nyújtani a jövőre, és ezt a tavaszi tanácsnak jóvá kell hagynia. Itt is nagyon fontos szerepet játszik a koordináció, hiszen tagállamonként meg kell határozni a feladatokat. A júliusi tanács, tanácsot követően a tagállamok benyújtották saját stabilitási és növekedési paktumukat, illetve nemzeti reformprogramjaikat. A tavaszi tanácsig húzódó időszak rendkívül fontos, véleményem szerint. Nagyon szeretném azt, hogy ne csak, ne csak arról vitázunk, hogy hogyan fogjuk megszervezni a munkánkat, milyen bizottságokat állítunk föl, hanem azt is szeretném, hogyha egy párbeszédbe bonyolódnánk, egy párbeszédet kezdenénk a bizottsággal, és megnéznénk, hogy hogyan tudunk hatással lenni erre a folyamatra. a foglalkoztatási bizottságban és a jelenlegi szakbizottságban is kialakult az a hozzáállás, hogy a nagy irányelvek esetében a tanácsal tárgyalhat az Európai Parlament, és véleményem szerint ez egy nagyon fontos aspektus. Tisztelt elnök asszony! A tavaszi tanácsot megelőzően a nemzeti parlamentekkel nagyon fontos feladatot kell elvégeznünk, hiszen a gazdasági politikát koordinálnunk kell, ahogy az előbb elmondtam, illetve szeretném, hogyha előre tudnánk mozdítani ezt a folyamatot, ezt az eljárást, és a tartalmi kérdésekre tudnánk központosítani. Ami az év második felét illeti, hiszen az Európai Tanács, a tavaszi Európai Tanácsot követően is folytatódik ez a, ez a kérdés – ott vannak a nemzeti reformprogramok például. Tudom, hogy vannak olyanok, akik azt szeretnék, hogy egy költségvetési konferenciát rendezzünk, és vitára kerüljön sor. Tehát nagyon sok jogalkotási jelentés áll előttünk, amint egy tagállam nehézségbe jut, az Európai Parlament nyílt térként beléphet a folyamatba, és megvizsgálhatja az adott tagállam problémáit. Azt hiszem, hogy Giorgio Papandreou például a krízbizottság keretében ellátogatott hozzánk, és bemutatta az országa helyzetét, eljött Brüsszelbe, és valóban egy nyílt, közös vitát tudtunk folytatni itt Brüsszelben, dialógus, párbeszédet, egy közbeszéd térségével, térségével vált az Európai Parlament, és ez nagyon helyes. Nos, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen azt a felelősséget, amelyet rám ruháztak. Technikai szempontból azt mondhatom, hogy a jelentés lényege az, hogy definíciókat határozzunk meg, mandátumot és intézményközi megállapodást tudjunk kialakítani, azért, hogy jól működjön az európai szemeszter. Ez nagy mértékben függ a szaktudásunktól, illetve az intervenciós modalitásoktól, de ezen kívül e a bizottság dokumentumot, anyagot fog benyújtani, és az Európai Tanács figyelembe veszi majd, hogy mit mondunk, milyen véleménnyel vagyunk a következő időszakban. Tudom, hogy kicsit hosszasan szóltam, tisztelt elnök asszony, de e, ezeket a kérdéseket mindenképpen elkívántam mondani. Köszönöm. Thank you very much. Well... Nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, hogy van időnk arra, hogy megvizsgáljuk, mert opcióink lehetnek, milyen irányba induljunk Burkhardt kért szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Pervans Beresznek mindenek előtt szeretnék gratulálni felszólalásáért. Lenne egy rövid megjegyzésem az európai szemeszter témájában. Abban a tekintetben, hogy uh, hogyan koordinálhatunk. Jean-Paul Gozes nincsen jelen, éppen ezért megkért arra, hogy képviseljem és nevében szóljak néhány szót. Véleményem szerint ténylegesen úgy van, hogy minnyáján itt a parlamentben azon kellene fáradoznunk, hogy az Európai Parlament szerepe, de a nemzeti parlamentek szerepe is ebben az összefüggésben erősebbé váljon. Lényegesnek tartom ezenként azt is, hogy eh, a nemzeti parlamentben képviselt kollégáinkkal egy intenzívebb eszmecserét folytatom. Éppen ezért eh, üdvözlöm azt, amit Pervans Beres erről nyilatkozott. Az lesz az igazi kihívás, hogy a jövőben hogyan koordináljuk a gazdaságpolitikát. Ténylegesen nem csak a gazdaságpolitika felügyeletéről, megfigyeléséről lehet szó. Számomra különleges fontossággal bír az, hogy az egész folyamatban az Európai Központi Bank függetlenségét megőrizzük. Ez egy nagyon fontos kincsünk, és az elmúlt két évben ez be is bizonyult. Nem csak a számomra, hanem gondolom a frakciónk számára is egy lényeges kérdés az, hogy mi történik az LKB-vel. Azonban két kedünk néhány kérdésben, ezeket természetesen tisztáznunk kell. Például, hogy mi az európai szemeszter kapcsolata az egész gazdasági kormányzati csomaghoz, de az egész stabilitási és növekedési paktummal kapcsolatban. Főleg akkor, hogyha belegondolunk az új európai stabilitási mechanizmusba, az ESM-be. Ezek mind olyan kérdések, amelyekkel mindjárt foglalkoznunk kell, és az elkövetkezendő hónapok során tisztáznunk is. Hogy az egészet most összefoglaljam, mindig ki kell tekintenünk az igazi célunkra. Ez pedig az, hogy Európában gazdasági növekedést szeretnénk, a foglalkoztatás növekedését. Úgy vélem, hogy az európai szemeszter intézkedéseit is ez alá kell rendelnünk. Köszönöm. Köszönöm. Két felszólalás van még Viki és eh, Hozé. Köszönöm. Köszönöm, Pervans, megjegyzéseidet. Amit én a saját tagállamomban látok, és úgy gondolom, hogy a többiek is ezt látják a tagállamaikban, hogy az egész politikai palettán átfogóan, de az állampolgáraink nevében is, van egy vágy hogy nézzük meg, hogy honnan jön be a közpénz, és hova megy. És számos rendezvény is foglalkozik ezzel. Azonban az átláthatóság, illetve az előrejelzések függetlensége, a statisztikában való megbízhatóság, hogy hihessünk a statisztikáknak az, amit a közvélemény tényleg óhajt, és ezt látjuk a különféle tagállamokban. Számomra nagyon fontos ez az európai szemeszterben, tehát a beszámoltathatóság és az átláthatóság a közvélemény előtt. Azonban a megfigyelést is hangsúlyozta az előadó. Meg kell néznünk, hogy melyek azok a számok, amelyekre figyelnünk kell, milyen megbízhatósággal bírnak az előrejelzések az egyes tagállamok tekintetében. A függetlenséget szeretném még egyszer kihangsúlyozni. Most függetlenül a politikusoktól politikai orientációtól függetlenül. Tehát a számok, a háttérstatisztika megbízható kell, hogy legyen a közvélemény számára is. A nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszéd ebben az évben roppant érdekes. Másfél nap megbeszélés után, és elnökünk másfél napig ült a székben. Nagyon érdekes kérdések merültek fel a nemzeti parlamentek és az európai képviselők részéről. Tehát az ülés alatt többen is jelentkeztek a mi parlamentünkből, és erre hagyatkozhatunk. Nagyon fontos az, hogy legyen egy nyílt fórum, nagyon fontos az, hogy részt vegyünk a nyílt eszmecserén, és garantálnunk kell, hogy mi is eljátszuk saját szerepünket, abban, hogy a nemzeti parlamentek és ezen ház között egy igazi működő párbeszéd számára létrehozunk egy tervezetet. Számos tagállam és a közvélemény nagy része, hogyha a szemeszterrel foglalkozik, akkor látja az átláthatóságot, de mennyi átláthatóság van akkor marad, akkor, hogyha európai szintre jut ez a dolog. És szerintem erről is felelősséggel tartozunk a közvéleménynek tehát az európai költségvetés átláthatósága tekintetében nagyon fontos az, hogy megfelelő átláthatóság legyen európai szinten is. Megfelelően eh, elmondható legyen, honnan jön a pénz, hova megy a pénz. És eh, konkrét példákkal nagyon hasznos lenne ez. Több kezdeményezés is van, hogy hogyan lehetne a közvéleménynek egy olyan átláthatóságot bemutatni, amely kulcsfontosságú szerepet játszik. Köszönöm szépen! növekszik a listám, tehát eh, José következik most. Eh, Köszönöm szépen. Köszönet Pervans Bereznek a felvezetésért, mely lehetővé teszi, hogy néhány kommentára éljek. Ezeket arra irányítom, hogyan lehet javítani ezt a már eleve jó anyagot. Arra kell koncentrálnunk, milyen hozzáadott értéket tud az Európai Parlament egy csomaghoz, csomaghoz hozzátenni. Erre vonatkozóan szeretném a lehető, lehető megjobban szervezve megjegyzéseimet felsorolni. Mindenki jó tudja, hogy az európai szemeszter a belga elnökség ötlete, gondolata volt, és ők vetették fel a tanácsban egyfajta puha, soft jogalkotási javaslatért a gazdaság és pénzügyminiszterek kell, hogy legfontosabb szerepet játszanak ebben. Persze az Európai Parlament is részt vehet ebben a folyamatban, bár eddig nem tette nagyon. Annak érdekében, hogy elkerüljük a túlzott hiányt, ezért kell, ennek érdekében kell a gazdasági kormányzási csomag legelejére tennünk a szemesztert. Mi több, akár ki is vehetjük a gazdasági kormányzat csomagból, hisz ez a legfontosabb eszköz arra nézvést, hogy a most megélt válsághoz hasonlóakat a jövőben elkerüljük. Az európai szemeszter bizonyos szempontból nem feltétlenül konzisztens a többi eszközzel. Persze valamiképpen illeszteni kell a szélesebb körű gazdasági iránymutatások körébe ezt az eszközt is, és az is látható, hogy néha átfedés mutat az Európ Plus csomaggal, tehát egyfajta ismétlés figyelmethető meg a két csomag között. Az is egy kérdés, hogyan lehet a átmeneti ö, mentő mechanizmussal összeilleszteni ezt. Utóbbi eddig nem működött túl jól, úgy tűnik, hogy Görögország esetében túlpuhították, felpuhították ennek a e, e segítség feltételrendszerét, és úgy tűnik Írországgal kapcsolatban is ez várható. Olyan helyzet alakult ki, hogy a, a hiány tovább növekedett volna Írországban, és a növekedés gátja lett volna, és Nos, a mentőcsomag ról tehát ez a kritika elmondható. Merkel asszony is említette ezt, amikor első alkalommal beszélt a magán, a versenyszféra részvételének fontosságáról, hogy részt kell vállaljon. Ugyanakkor az is azonzott, hogy az ilyenfajta nyilatkozatok a piaci instabilitáshoz vezethetnek. No, az is igaz, hogy esetről esetre kell döntenünk, és mérlegelnünk. És 2013 után az IMF ö, megjegyzései csak olajat mutattak a tűzre. A 2013-as év persze nem egy pontos, precíz határ nem 2013 után lehet majd diszkontálni a, a, a hiteleket, és egyes államok közférájának finanszírozhatatlansága akkor derül majd ki, és a 2013 előtt kibocsátott állampapírokról is ez derül majd ki, hiszen ha régi adósságokat nem tudták fizetni, az újakat sem fogják tudni. az IMF kritériumok alapján. Egy eset adódott csak, amikor az IMF képes volt átstruktúrálni a hiteleket, ez, csak, ez Argentinában történt. Argentina azt mondta az IMF-nek, fizetni fogunk. Ám a magánkötvények esetében a 75%-os diszkont továbbra is kifizethet, Argentina ugyanakkor képes volt leértékelni a valutáját, míg az általunk most taglalt országok nyilvánvalóan nem tudják ezt megtenni. A másik gond a, a mentőcsomaggal az, hogy igazából nincs meghatározva a restrukturálás mikéntje. Ez pedig árt a piacnak, hiszen a piacnak stabilitásra van szüksége, szilárdságra. Azonban most nem erről hallunk. Tehát egy politikai válaszra van szükség a kormányok részéről, mely a szemeszterrel azonos üzeneteket hordoz, az a párhuzamos, és a hitelek átstruktúrálására vonatkozó döntés is ebben a szellemben kell szülessen, mielőtt egyáltalán ehhez a mechanizmushoz fordulnánk. Az elnök a, a hitelek ástruktúrálása ugyanakkor egybekevessen a bankok kezelésével. Tehát, hogyha működik a, egy olyan mentőcsomag, ami lehetővé teszi a, a adósságok ástruktúrálását, annak hatása lesz tőkére, illetve a, a, a tőke ható mértékére is. Van egy modell tehát, ám nem pontosan profilírozott, nem pontos meghatározásokkal működik. Nem egy teljesen végig gondolt modellről, modellről van szó, ezért vannak átfedések, párhuzamok. Az Európai Parlament feladata az, hogy a végső tervet vizsgálja meg. Mit akarunk végső soron elérni, hogyan illesztehetők az egyes eszközök egymáshoz. Ott van a szemeszter, ott van az átmeneti mechanizmus, a végső mechanizmus, a végleges mechanizmus, és a, a bank válságkezelési mechanizmus. És ezeket kell integrálni egy egymás illeszkedő részekből álló rendszerbe. Ha nem tudjuk, hova akarunk hajózni, aki nem tudja, melyik kikötő célozza meg, annak semmelyik szél nem jó. Egyetértek eh, sok mindennel, amit eh, az alelnök éppen most mondott, hogy az adósság itt a legnagyobb téma, és figyelembe kell vennünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül. De ez nagyon lényeges, hogy eh, mi lesz a jövőben. Lia a következő. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet tartozom Pervansnak, hiszen egy nagyon lényeges gondolathoz ragaszkodik, ez pedig a gazdasági politikai koordináció és ezen az úton kell fölkarolni a felügyelet kérdését. Elolvastam a hat jogalkotási csomagot, illetve hozzájuk tartozó módosítókat is a gazdaságirányítási csomag keretében, és igen, az a benyomásom, hogy minden reakciót megengedünk a gazdaságpolitikai um, irányítás területén. Mire is gondolok? Hogyha elolvassuk az irányelvet, elolvassuk a hozzájutatozó módosítókat, akkor azt látjuk, hogy megkívánjuk erősíteni a prociklikusságát a gazdaságpolitikának, ami már egy ideje jellemzője ennek a területnek. A gazdaságpolitikai prociklikusság azt jelenti, hogy mostantól kedve, kezdve nem hagyjuk, hogy a konjunktúra, konjunktúrára reagáljunk. Ez pedig fontos, mert a konjunktúra különböző országokba különbözőképpen alakul, és ezért az európai konjunktúra nem felel meg a költségvetési konszolidációs politikának, hogyha megnézzük a termelési kapacitást. Úgy tűnik, mintha mindig ugyanazt ismételgetném, de 6-8 százalékponttal elmaradunk a termelékenységi kapacitástól, ez pedig azt jelenti, hogy a költségvetési politika ellenőrzése, felügyelete, amitől ugye azt várjuk, hogy fegyelmezett legyen és szigorú, más szóval szigorító csomagokról beszélünk. Nos, ennek a konjunktúrára nagyon negatív hatása lesz, és nem fogjuk csökkenteni a deficitet ezzel. Ami Garcia Márgájó kollégám mondott, ahhoz arra reagálnék. Egyetértek. Az európai szemeszterben az adóság átstruktúrálásával kell foglalkozni, meg kell nézni ennek az okát, tehát a tenger alá kell tekintenünk, meg kell nézni, hogy a jéghegy csúcsa alatt mi van és minden európai állam esetében ezt tapasztaljuk, hiszen olyan fiskális politikát folytattak, amely növelte a deficitet. A Papandreou kormány egy olyan helyzetet örökölt, amelyért ő nem volt fe felelős. Vannak más kormányok is, amelyek hasonló hibákat követnek el, és ezért úgy gondolom, hogy az adóság átstruktúrása elkerülhetetlen. És végül a gazdaságpolitikai koordináció nem csak a tagállamok koordinációját jelenti, hanem az úgynevezett policy mix kérdését is, tehát költségvetés és monetáris politika koordinációját. Pervans egy nagyon fontos gondolatra mutatott rá, a tagállamok költségvetési politikája, illetve a központi bank monetáris politikája közötti kapcsolatra. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a monetáris párbeszéd a, az Európai Központi Bankkal elnémult. Ami pedig a kamatlábakat illeti, a makrogazdasági konjunktúra esetében restriktíven jártunk el. Az EKB elnöke tulajdonképpen bejelentette a múlt a, a bejelentette azt, hogy a monetáris politikát ö, szigorúbban fogják venni, szigorúbb lesz, Remélem, hogy a gazdaságpolitika megfelelően alakul, de ez azt jelenti, hogy nagyobb mértékű párbeszédre van szükség. Aztán még valami az adósággal kapcsolatban. Föl kell tenni a kérdést, hogy hogy, hogy áll, hogyan alakul az ok-okozati összefüggés a görög adóság felvásárlása a másodlagos piacon, és a 15%-os emelkedése a görög hitelának, hogy ez e között mi a, mi a kapcsolat, föl kell tenni a kérdést az EKB-nak, meg kell nézni, hogy, hogy hogyan lehet restruktúrálni, átalakítani az adóságot, és hogyan lehet egy megfelelő politikai architektúrát felépíteni. Tehát nagyon is gratulálok a Pervansnak, hiszen az eddigi tabukat megtörte. Úgy tűnik a parlament nem szívesen beszél ezekről a témákról. Sven. Okay. So, I don't know why. Nem tudom miért. So, um, I just wanted to make a... Tehát szerettem volna néhány megjegyzést tenni. Az egyik az, hogyha megnézzük a nemzeti reformprogramokat, amelyeket már bemutattak, akkor nagyon különböző minőségeknek lehettünk tanulni. Tehát pontosan meg kell ezeket nézni, hiszen néhányan nem felelnek meg eh, a célkitűzéseknek, és eh, agályoknak adnak helyet. Hogyha a reformot nem veszik komolyan, akkor nem fog működni. A második megjegyzésem az, hogy öt kulcs célban és intézkedésben, kezdeményezésben állapodtunk meg, és ez a folyamat nem csupán egy növekedési stratégiára koncentrál, hanem a célkitűzések komplexitásából indul ki. Hogyha megnézzük, hogy hány célunk van, akkor ez még mindig a működése függ össze. Azonban figyelembe termelési potenciált sem szabad elhanyagolnunk, különben oda a bolygónk. És ezen kívül a közpolitika minősége is nagyon lényeges. Li kollégám pontosan tudja, hogy miről beszélek. Azonban volt egy nagyon érdekes telefonkonferencia a gazdasági kormányzás és a Bundestag között néhány napja. Egy magasabb szintű részvételre van szükségünk a nemzeti parlamentek részéről. Meg kellene kísérelnünk azt, hogy olyan formában is szót értsünk, mint videokonferenciák, hogy igazi participációt biztosítsunk a megfelelő személyeknek a nemzeti kereteken belül is. Hiszen van egy problémánk. Viki azt mondta, hogy volt egy jó konferencia, de nem volt elég. Egyetértek, és komolyan gondolom én is. A lényeg az, hogy másrészt, hogyha megnézzük a nemzeti parlamentek részvételét, akkor a legérdekesebb az európai politikában ez volt. De fontos az, hogy kötelező eredményeket érjünk el, hiszen azokat az embereket kell megnyernünk, akinek a legnagyobb a befolyása a parlamentekben. Így ki kell dolgoznunk a jelentés alapján, hogy a nemzeti parlamentek mely tagjai lényegesek. Hiszen látjuk a csendes kompetenciát. Tehát nem csak a tagállamok kormányát és az Európai Parlamentet kell figyelembe vennünk, hanem a nemzeti parlamentekben azt is figyelembe kell vennünk, hogy jól érezzék magunkat velünk, és hogy ezt hogyan érjük el. Tehát együttműködésre van szükségünk. Végezetül pedig a szemeszter egész folyamatában garantálnunk kell, hogy a szociális partnerek és az egyéb érintettek is szót kapnak a folyamatban. Ez legyen az egész folyamat része. Tehát pervans, várom a folytatást, kedves kollégák, és közben ragaszkodjunk hozzá, hogy a gazdasági növekedés szép, fontos, de a szociális egyenlőség keretein belül valósuljon meg, és a bolygó fenntartatósága keretein belül. Köszönöm. Köszönöm. Most azt javasolnám, hogy vegye figyelembe, hogy a parlament a nemzeti parlamentekkel tervez videokonferenciákat. Ezt a szakbizottság elnökök konferenciáján meg is beszéltük, és megnézzük, hogy mire jutunk. Hunti úr kap szót. <clears throat> Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Közlekedési problémák miatt sajnos nem lehettem itt az elejétől Éppen ezért nem hallottam Beresz asszonyt, az előadót. De tudom, hogy nagyon érdekes gondolatokat osztott meg a jelenlévőkkel. Ez az első vita lehetővé teszi számunkra, hogy különféle elképzeléseket osszunk meg egymással. Holnap és holnap után a görög miniszterelnök, a görög nép és a görög parlament előtt bemutat egy csomagot és pedig egy 25 milliárd eurós csomagot. Annak érdekében, hogy Görögország az adósság buborék és a deficit problémáját valahogy kezelni tudja. Visszaestek a bérek, visszaestek a jutatások, objektíven vizsgálva dolgot nagyon kemény intézkedésekre került, és kerül majd sor. Azonban a bevételekre vonatkozó jóslatok nem váltak valóra. Természetesen megvan az a probléma, hogy Görögországban és más országokban is az a probléma, hogy az adósság ellenőrizhetetlenné válik. Nem csak a kiadások problémája ez, hanem főleg az állami bevételek problémája. Éppen ezért már néhány év óta olyan adópolitika folyik, legalábbis Görögországban, hogy számos adó kiskapu meglétével adócsalás történt. Jó, természetesen ilyen más is volt, de nálunk nagyobb mértékben. El kell mondanom, hogy Görögországban nem lett volna szabad megrendezni az olimpiai játékokat a gazdasági válság miatt. Senki nem hallgatott ránk Görögországban, most pedig kiderült, hogy mégis egy igazunk lett. Nagyon nehéz megfelelő megoldást találni. És azt is láthattuk, hogy amennyiben az állam adósságra és a válság okaira koncentrálunk, akkor ez tévútra visz minket a megbeszélendő intézkedésekre áttérve, és most az európai szemeszterről szólnék néhány szót. Nagyon kétséges, hogy egyáltalán eredményes lesz a dolog. Tehát az európai szemeszter és a nemzeti költségvetések kérdése eléggé bonyolult. Hogyha a nemzeti parlamentnek nincsenek kompetenciái. Hogyha a nemzeti parlamentek nem dönthetnek a saját költségvetésükről, akkor ez problémákat okozhat, és hogyha nem is ellenőrizhetik előre, akkor nincs meg a lehetőségük, hogy alternatív politikákat fejlesztenek ki. A kolléganőm jelentése itt az Euró plusz paktumra emlékeztet az összes kötelezettségeivel együtt. Tehát, hogy most ez jogilag kötelező lesz, esetleg alkotmányba is bekerül, problémás, hiszen ez már felveti a demokratikus keretek között meglévő legitimáció kérdését. Azon a véleményem vagyok, hogy a gazdasági válságot ezzel nem fogjuk tudni megoldani. Természetesen támogatom a gazdaságpolitikai összehangolást, azonban két-három feltétellel. Ezeket most röviden összefoglalom, hogy takarékoskodjak az időmmel. Mindenek előtt el kell ismernünk, hogy nem három országra korlátozódik a probléma, az állami eladósodás problémája. Ez egy európai probléma, éppen ezért európai szinten kell megoldást találnunk a problémákra. A növekedési stabilitási paktumról szólva el szeretném mondani, hogy ez igazából a növekedés ellen van, és a recessziót növeli. Az összes növekedési prognózis Görögországban ezt mutatja. Tehát milyen bevételei lesznek a államnak ilyen recesszió közepette? Igazából ez egy ördögi kört jelent. A stabilitási paktummal és a gazdasági kormányzásról szóló elképzelésekkel csupán nyomásgyakorlás történik, hogy tovább csökkenjenek az állami kiadások. Most pedig visszatérnék mondandom elejére. Fontos az, hogy strukturális változásokat eszközöljünk. Ez pedig eh, a gazdasági kormányzás második pillére kell, hogy legyen. Itt vannak eh, olyan eh, kiadások, amelyek nem függenek az államtól. Véleményem szerint nem kerülhetjük meg az átszervezést. De ez a jelen csomag szerintem hamis logika alapján hamis irányba megy, és mutat. A probléma, mint említettem, nem csak Görögországra korlátozódik. Olyan politikát kellene folytatnunk, amely ténylegesen a válsággal foglalkozik. És ezt pedig szerintem a szolidaritás nevében kellene megtennünk. Köszönöm. Edwards. Köszönöm. Úgy gondolom, ami előttünk van jelen pillanatban, az úgy írható le, hogy azok az országok, <clears throat> amelyek tényleg szembe kell nézzenek a bajokkal, a tűzoltásban szakértők lesznek, Portugália, Görögország, Írország. Nos, ezek a legcsendesebbek mert félnek megszólalni a nemzetközi piacok reakciójától tartva. Ezért kell meghallgatnunk őket. Ehelyett azonban nem őket, a szakértőket hallgatjuk meg, hanem azokat, akik moralizálnak, akik nincsenek bajban. A, az egyik, egyik központi bank ö, képviselő azt mondta, hogy az adófizetők megérdemlik amit kaptak, mert ők választották meg azt a kormányt, aki a szabályozókat kinevezte, akik aztán olyan szabályozást hoztak, amik aztán, ami a révén a bankok elszaladtak, úgyhogy végsősorban az adófizetők kell, hogy a baj terhét viseljék az adott országokban. Ugyanakkor a bankárok sem segítenek a megoldás megtalálásában. Egyetértek azokkal az előttem szólók, akik azt mondják, hogy rugalmasak kell legyünk. De itt nem a rugalmasságról van szó, hanem több vészkiáratot kell hagyni a rendszerben. Az előző rendszerben tudnék ezek lezárultak. Például a leértékelés vészkiárata is zárt ajtó volt. Tehát ezek a kilépési pontokat kell beépítenünk a rendszerbe, egy rugalmas rendszerbe, és a kormányzás gazdasági kormányzati csomagban is ról is elmondható. Én nem hiszem, hogy önmagában ez kihúz bennünket a jelenlegi bajból, mármint a gazdasági csomag. Köszönöm. Engedjék meg, hogy én is néhány megjegyzést tegyek. Amit Hunti úr mondott a szemeszterről, mi szerint a nemzeti parlamentek hatásköreit csökkentjük, ám a nemzeti parlamentekkel folytatott eszmecsere során némelyikük, némely képviselő azt mondotta, hogy ilyen fordítva történik szerintük. Először érzik azt, hogy a nemzeti parlamentek is egy olyan folyamat részei, amely egyébként Európai Unió szinten folyik. Ezt a, azt az értelmezést kell szerintem erősítenünk, hogy nemzeti szinten is magukénak vallják a parlamentek is ezt a folyamatot. Egyébként nagy részt egyetértek az előttem szóló gondolataival, a gazdasági kormányzási csomag, bár nagyon sok pozitívumot hoz, ám arról nem szól, hogy hogyan lehet elkerülni ismét ebbe az árokba csúszunk, ahova csúsztunk, különösen azon országok esetében, amelyek most ne bajban vannak, hogyan lehet őket ismét kihúzni az árokból, és a fenntarthatóság útjára, pályára helyezni, azzal, hogyha még több pénzt kicsavarunk belőlük. Pervans, biztosan szót kérsz majd, de szeretnéd előtte meghallgatni az Európai Bizottság mondandóját. Hát, ha van ilyen, akkor a bizottság képviselőjének adom meg a szót, a jelenlegi szemesztert ismertetendő. Just a couple of brief comments then. Köszönöm. Néhány rövid megjegyzésem lenne. Nagyon fontos az, hogy az európai szemeszter természetére figyeljünk, hiszen nem csak a felügyeletről van szó, hanem összehangolásról, jól meghatározott az Európa 2020-ban résztvevő iránymutatások alapján és a foglalkoztatási iránymutatások alapján. Tehát pontosan egy koordinált makrogazdasági politikáról van szó, ahogy ez az iránymutatókban szerepel. Nagyon fontos azt is aláhúzni, hogy a felügyelet nem kemény, hanem puha eszköz. De javítható, hogy az európai szemeszter megközelítés, ahogy a bizottság látja, két módon hasson. Először is egy integrált megközelítés kell a szélesebben vette gazdasági és foglalkoztatási iránymutatók alapján. És koherens módon terjesszük ki a gazdaságpolitikák egészére. Úgy, hogy a meghatározott célkitűzések amelyeknek megfelelően alkalmazok azokat. Harmasorban pedig szeretném kihangsúlyozni, hogy az európai szemeszter mögött és a felügyelet mögött vannak végrehajtási mechanizmusok. Tehát nem zárul a folyamat azzal, hogy a tanács vagy a bizottság ír a nemzeti reformprogramokról egy véleményt. A tanács által elfogadott ajánlások is vannak, és az ajánlások nak meg, történő megfelelésről is van egy jelentés. Tehát a szemeszter tartalma. Ez azonban egy egyre robusztusabb dologgá vált, tehát hogy legyen koordináció, integrált felügyelet, és az ajánlatok, ajánlások végrehajtása az euró zónában, az egész Európai Unióban, és természetesen felügyelni kell a tagállamok viselkedését is. A második megjegyzésem az, hogy az európai szemesztert egy sokkal szélesebb kontextusban kell látnunk. Egy eszköz, mely célja az, hogy kijussunk ebből a válságból, hogy javuljon az egyensúly a gazdasági politika fejlődésében. Helyes az, hogy az európai szemeszterben egy eszközt lássunk. A bizottság válságra tett javaslatai között. Harmadsorban pedig a bizottság folytatja elkötelezettségét, hogy a parlamenttel, az előadóval együttműködve meghatározzon olyan utakat, amelyek összhangban állnak a szerződéssel, a tanács ajánlásaival, és a biztos, a bizottság elnöke számos alkalommal kifejezésre juttatta, hogy elkötelezettek vagyunk, abban a tekintetben, hogy megfelelő szerepet kapjon az Európai Parlament, ne csak az Európai Szemeszterben, hanem az egész ezzel összefüggő jogalkotásban. És elkötelezettek vagyunk, hogy együttműködjünk az előadóval, hogy ezt elérjük. Szerintem ez minden, amit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Pervans! Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, azt hiszem, hogy jó, hogy először a bizottságnak adta meg a szót, mert nagyon is ö, értékes hozzájárulása gazdagította a vitát. Nem csak ö, a szájunkat kell jártatni, oda kell figyelni az Európai Parlament szerepére, feladatára. Köszönöm tehát a bizottságnak ezt a hozzászólást. Fel kell ismerni a demokratikus kihívásokat, kockázatokat az európai szemeszter keretében. Azt látom saját országunkban, hogy egy kicsit foglalkoznak az emberek azzal, hogy most éppen mi történik. A tagállamok költségvetését a demokratikus vitán kívül határozzuk meg, akkor mi marad a nemzeti politikából? Tehát a kérdés, de a demokráciai kérdés az nem arról szól, hogy mit lehetne, milyen szerepet lehetne találni az Európai Parlamentnek. És itt elveszítettük a mikrofont. Non, e, mikrofon normálisan microphone, normalement, il marche. Hein. Enfin, officiellement, il marche. Euh, quelques observations. D'abord, egy-két megjegyzést szeretnék tenni. Először is nagyon szépen köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Egy-két olyan felszólalás volt, amely még egyszer megismétli a politikai tartalmat, a lényeget, illetve magának a jelentésnek a célkitűzését, ez pedig egy eljárásra vonatkozó, folyamatra vonatkozó jelentés természetesen érinti a demokrácia kérdését is, Egy-két megjegyzéssel élnék, két kiegészítéssel pontosabban. Ezek fontosak a vita szempontjából. Az első ezek közül, hogy az Európai Parlament egy tanulmányt indított el, melynek keretében meg lehet vizsgálni, hogy hogyan tudjuk végrehajtani az intézkedéseket. Sven Gigold kérdésére utalnék a minőség kérdésére, azokra a dolgokra, termékekre, amelyeket a bizottsághoz küldünk, nagyon jó lenne, hogyha ebben valamilyen közös nevezőt találnánk. Ugyanígy meg kellene nézni, hogy a költségvetési vita hogyan alakul a föderális és konfederális államokban. Ez a nagy kihívás előttünk, látni kell, hogy a, a szuverén egységek hogyan kezelik a saját saját költségvetéseiket, és csak ezután lehet kollektív szintre emelni ezt a kérdést. Aztán a második megállapítás, a határidő kérdése. Még mielőtt az európai szemesztert létrehozta volna az Európai Bizottság, már tisztában voltunk az előttünk álló nehézségekkel akkor megvoltak a, volt a két nagy pillérünk, a gazdasági iránymutatások, illetve a munkahelyi teremtési iránymutatások. Kérdés az volt, hogy hogyan lehetne a tanács figyelmét is ezekre a kérdésekre irányítani. Most azt hiszem, hogy rosszabb helyzetben vagyunk, hiszen nézzük meg a nemzeti reformtervek esetében nagyon fontos, hogy a kormányok ezt megvizsgálhassák, a tagállamok megvizsgálhassák, még mielőtt ezt Brüsszelbe küldik a kormányok. Hiszen a kormányok hivatalosan nem, nem tudnak ezen változtatni, és utána bekerül a tanácshoz. Fontos lenne, hogy a nyári Európai Tanács ezt jóvá tudja hagyni. Hogyan is alakul az ütemterv? Az Európai Bizottság jóvá fogja hagyni a tagállami ajánlásokat június 7-én, aztán az Epsco tanácsához kerül 17-én, június 17-én, 21-én ezt jóvá hagyják, és 24-én kerül a tanácshoz. Ez azt jelenti, hogy nekik a, a nemzeti parlamenteknek is teret kell hagyni, illetve nekünk, nekünk is, az Európai Parlamentnek is. Fontos tehát hogy kivegyük a részünket ebből, a, fel, ebből az egész gyakorlatból, és pontosan tudjuk, hogy mit akarunk tenni és mikor, mert különben nem tudunk hatást gyakorolni. Fontos tehát azonosítani, hogy hol és hogyan tudunk beleszólni ebbe a folyamatba. Vicky Fordnak szeretnék választ adni, aki úgy látom, hogy elhagyta a termet, de lehet, hogy majd később találkozunk. Nos, nézzük, a statisztika igen, fontos, hogy független és jó minőségű statisztikát készítsünk, de ebből még nem lesz politika. Azt kell mondanom. Van valami, ami már nagyon régóta aggodalomra ad okot, és nem került bele a vitába, igazából nem értem, hogy miért. Egyetértek Sven Gigold véleményével és aggáival, hogyha azt gondoljuk, hogy az európai szemeszter nem egy absztrakt fogalom, hanem egy építőelem a hierarchiában, egy koherens építőelem, akkor ez alapján kell eljárnunk, ezt kell fölépíteni, és az Európa 2020-as stratégia kell, hogy legyen ennek a tengelye. Az Európa 2020 azonban nem lehet sikeres önmagában. Ezt már láttuk, hogy megfelelő költségvetési háttér nélkül ez nem működhet. Nagyon fontos tehát, hogy a tagállamok benyújtsák költségvetéseiket, és lássuk a költségvetési statisztikákat, hiszen ez alapján megnézhetjük, hogy a tagállami költségvetések hogyan járulnak hozzá a nagy stratégiai célkitűzés megvalósításához, ami az Európa 2020-as stratégia. Ez egyáltalán nem bonyolult. Láttam már a Wikiford jelentésben erre utaló jeleket, illetve ebbe az irányba haladó jeleket. Elnézést kérek, egy kicsit kitértem a kerékvágásból, de pontosan fontos megemlíteni ezt a kérdést. Fontos, hogy a tagállamok benyújtsák a költségvetésüket, és lássuk, hogy a költségvetésük hogyan járul hozzá az Európa 2020-as stratégiáját. Ez egy alapvető tengely a folyamatban. García Mágájó kollégának szeretnék válaszolni. A munkavállalási, munkahelyteremtési iránymutatásra utalt, ez fontos, a gazdasági, fontos lehet a gazdasági irányítási politikában, de hát ez az eszköz nem életképes, ez már meghalt. Amikor az Európai Bizottság az éves növekedési felmérést útjára indította, és ebben különböző dolgokat javasolt, például a fizetési megszorításokat, akkor a nagy gazdasági iránymutatásokat és a munkavállalási iránymutatást is igazítani kellett -e volna ehhez. Az egész csak egy bürokratikus, bürokratikus gyakorlat volt, és nem vette figyelembe az éves gyakorlatokat. Az egész folyamatban nagyon fontos, hogy meghallgassuk a bizottság véleményét, és a tengely valóban a gazdasági felmérés, gazdasági növekedési felmérés lesz, és nem pedig a két említett iránymutatás. Szent Gigold az öt kulcs fontosságú célkitűzésre utalt, erről már én is szóltam, természetesen teljes mértékben osztom véleményét, illetve aggájait és ebből le kell vonni a következtetéseket. Amit pedig Edvard Sikluna mondott, köszönöm szépen. Ahogyan már mondtam, nagyon fontos az, a, amit az a lépés, hogy Giorgio Papandreou eljött hozzánk, és, és elmondta, hogy milyen helyzetben van az országa. Nagyon fontos, hogy ne honoljon csend, ne csak újjal motogassunk másokkal, hanem egy olyan vitát alakítsunk, amely keretében mindenki fölvállalja a saját szerepét, felelősséget vállal, hiszen csak saját felelősségvállalással, egyéni felelősségvállalással lehet működtetni a szolidaritást, a koordinációt, és ez a gazdaságirányítási politika egyik alapvető pillére. Csak így lehet siker ez a politika. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm szépen a javasolt nap, rendje. Ó, rossz oldalon voltam. Tehát a menetrend a következő lenne. A tervezetet június 14-én mutatja be az előadó, a módosítók benyújtásának terve június 21-e, a módosítók eszmecseréje július 11-én lesz, a szakbizottságban szeptember 11-én szavazunk, azzal a célral, hogy az októberi első plenárison rendre kerüljön ez elég időt hagy majd arra, hogy tovább érleljük ezeket a kiváló gondolatokat. Köszönöm mindenki hozzászólását. Utolsó napi rendi pontunk ma délelőtt a 8-as számú az arról szól, hogy az Európai Unió jegyezhet-e az EBRD tőkenövelésének megfelelően tőkerezés arányában részvényeket. A jelentés igen rövid és lényegre törő. Azt javaslom tudnilik, hogy hagyjuk jóvá a javasolt tőke, alaptőke növekedést 50%-kal, tehát 20 milliárdról 30 milliárdra nő a bank engedélyezett alaptőkéje. Az a célja mindennek, hogy az Európai Unió az EBRD-ben való tőke részesedését a jelenlegi ö, mértékében, arányában növelhesse. Azért javasoltuk a tőke növekményt, vagy azért kérték, mert a bank ezzel válaszol a válság hatásaira, és úgy érzi, hogy jelentős hatással volt a válságnak betudhatóan a működési területére nagy hatással volt, ezért szeretné tovább enyhíteni a válság hatásait olyan műveletekkel, amelyekhez szükséges a tőke növekedés. Arra a következtetésre jutottam, mint jelentéstevő, hogy ez egy helyén való ajánlás, nincs ezzel kapcsolatban ellentmondás, és ilyeténképpen elfogadásra ajánlom ezt a javaslatot. Nem tudom, valaki hozzászólna -e ehhez a témához. Úgy tűnik nem. No, akkor a, bejelentem, hogy a módosítók benyújtásának határdéje április 19. Ó, Sven, ne haragudj! Elmondom, a, tehát április 19-ére javaslom a módosítók benyújtásának határdeját, május 24-én tárgyaljuk, ugyanaznap szavazunk róla, azzal, hogy a június második plenárison napirendet tűzhesse. Sven, csak szeretnék néhány kérdést figyelembe ajánlani. Különösen a, a pénzügyi válság fényében és a koherencia, Európai Unióbeli koherencia, gazdasági koherencia hiányának láttán elmondható valóban szükséges, hogy egy ilyen banki struktúra, mint az IBRD, erősödjön és fennálljon. Ám ha értékeljük a viselkedésüket. Láthatóvá válik, hogy nem nagyon konzisztens a kitűzött célokkal minden esetben. Például Oroszországban, Kazaksztánban, Romániában, Mongóliában, Szlovéniában foszilis energiaforrások feltárásába ruháztak be. Úgy tűnik, hogy a, ebbe a struktúrába csak pénzt öntenek, anélkül, hogy feltennék maguknak a kérdést, vajon konzisztense az ő politikájuk az Európai Unió általános célkitűzésével, különösen a 2020-as stratégia céljaival. Ilyen értelemben a parlament szerintem felhasználhatná ezt az alkalmat arra, hogy felhívja figyelmet ezekre az inkonzisztenciákra, és figyeljünk arra, hogy a plusz pénzt ne egyszerűen arra használjuk, hogy a bank olyan irányba menjen, amely nem esik egybe az Európai Unió kitűzött céljaival. Másodszorban nyilvánvaló, hogy a kettős struktúra van az IBRD és az EIB, két külön bank. Nem világos, hogy miért áll fenn ez a két bank. Tudom, hogy a tulajdonosi struktúra más és más, mégis sok tekintetben átfedi egymást a két bank. Ezt, ezt szerintem kezelni kellene. A jelentésben javasolhatnánk olyan módosítókat, melyek révén elindulhatnának olyan tárgyalások, melyek révén biztosítható volna, hogy az IBRD 2015-ig megszűnjön, illetve beolvadjon az Európai Központi Bank struktúrájába, mert évén hatékonyabb és demokratikusabb szerkezet jönne létre. Annál is inkább, mert a parlamentnek is nagyobb beleszólása van az EIB ügyeibe, mint az IBRD ügyeibe. Szerintem szükség volna a folyamat figyelemmel kísérésére, általában szükség van ilyen jellegű közbankokra a megfelelő közberuházások kezelésére, ám fenntarthatóak kell legyenek ezek. Nem lehet a két bank ö, kettő struktúráját fenntartani hosszú távon szerintem, hiszen nagyjából egy dolgot csinálnak. Azért mondom, mert ezért szerintem meg kell egyeznünk egy ilyen irányításban, amely egyfelé húz. Köszönöm szépen. A bizottságtól valaki esetleg reagálna, de még átadom Strágyi Kroigának a szót. Köszönöm szépen. Tartom magam az ajánlásaihoz, a jelentés álláspontjához, amiben az szerepel, hogy a javaslat nem pótló jellegű. A EBRD történetét egy picit megvizsgáltam. A korábbi Csehszlovákia és a Cseh köztársaság néhány befektetést az EBRD-vel finanszírozott a 90-es évek elején. Választ kerestem arra, hogy az EBRD mennyire volt sikeres, és meglepetésemre szolgált, hogy és lehet, hogy ez a válasz része, és Gigold úr kérdésére is válasz, hogy az EBRD befektetéseinek 90%-a, ami Csehszlovákiában került befektetésre, nyugati külföldi befektetés volt. Tehát ez lehetne egy ilyen megoldás, hogy hogyan segítsünk az európai üzletéletnek azokban az országokban, amelyeket említett. Ez az egyik megjegyzésem. Személyesen nem ellentmondásosan, de számomra mondjuk inkább óvatosan eljött az ideje a fiskális konszolidációnak. És pedig a fiskális realitások területén. Egy 50%-os növekedés óriási. Ezen kívül figyelembe kell vennünk, hogy nem túl sok-e. A harmadik megjegyzésem, amelyet szeretnék még felvetni, a jövőre vonatkozik. Az EBRD befektetései összefüggésben eh, hogyan konzultálnak, vonják be a nemzeti parlamenteket a döntéshozatali folyamatba? Hogy milyen fajta befektetésekre kerül sor? Tehát ez a három rövid megjegyzésem lett volna. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottsághoz fordulok. Tehát igazából ennek nincsen költségvetési kihatása, hiszen lehívható a pénz, nem betendő. De néha azonban nem garantálhatunk mindig mindent a világban, hogy nem hozzá. Viki, szeretné hozzászólni egészen gyorsan? Az EBRD és az EAP-re hagyatkoznék, esetleg ezzel is összefüggésbe hozhatjuk, hiszen az EBRD-nek nem csak európai tulajdonosai, részvényesei vannak. Egyéb kérdés a bizottsághoz. Számomra fontos, hogy pontosan megértsem azt, hogy hogyan, milyen igazolást ad annak, hogy az alacsony szénkibocsátású útiterv mellett, ahol 85%-kal szeretnénk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, ez a bank egyidejileg olyan befektetésekben vesz részt, amelyek ellent mondanak ezeknek a céloknak. Világos választ várok. Köszönöm szépen. Igen, már Argentinát is említették. És Rodolfo emlékeztetett arra, hogy Argentina is ott van az ebérdében. Er De most átadnám a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen. Most röviden válaszolnék itt a felvetett megjegyzésekre. Tehát a tőkeemelés mérete az első. Tehát szerintem itt az igazgató tanács döntött így, hogy szükséges a válság után megemelni az alaptőkét, hogy itt az EBRD saját tőke megfelelése is stimmeljen, de itt egy háromszoros A rátára van szükség, hogy megfelelő módon finanszírozni tudja a befektetéseket. Tehát ez eh, a tőkeemelés eh, a jelen eh, fázis végén felülvizsgálatra kerül, hogy ezt a jelenlegi tőkeemelést fenntartsák, vagy pedig visszajuttatnak bizonyos mennyiségű tőkét. ez a tőkeemelés lehívható és befizetett tőkére is oszlik, azonban a részvényesektől ez nem igényel semmilyen külön akciót, hiszen ez a tartalékokból is összetevődik. Tehát lehívható, de nem volt lehívás se az EBRD, se az EP részéről. Tehát ez inkább egy elméleti dolog most az EIB és az EBRD közötti összefügg, illetve átfedés a két megjegyzésem lenne. A két intézkedést más és más időben hozták létre, hogy más szükségleteknek feleljen meg. Az EBRD főleg egy EU-s bank, az üzleti tevékenysége 90% a tagállamokban zajlik, és inkább egy befektetési bank, infrastruktúrális projekteket finanszíroz, míg az EBRD a keleti országokat támogatta, hogy a korábbi gazdasági rendszerükből átálljanak a piacgazdaságra, és itt főleg a magángazdaságra koncentrált az EBRD. Tehát különböző politikák, különböző modellek léteztek, de jogosan utalt arra, hogy bizonyos országban vannak átfedések. A két intézmény például nemrég aláírt egy memorandumot, egyetértési memorandumot, hogy ne legyen átfedés és hogy jobban együttműködjenek. Nem vagyok szakértő a klímaváltozás témakörében, de úgy gondolom, hogy az EBRD az energia hatékony és az egyéb klímabarát befektetésekben nagyon megnövelte a tevékenységét. Tehát az említett országokban is lehet potenciál, hogy megnöveljék az energiahatékony termelést. Nem vagyok biztos, hogy az EBRD politikája ténylegesen az EU klímavédelmi politikájával ellentétes lenne. De szorgalmazni lehet, hogy a klíma barát befektetéseket erősebben szorgalmazza. Ez lett volna minden, amit szerettem volna elmondani, és nagyon Örülök annak, hogy rövidítették az ütemtervet, hiszen itt a tőke jegyzést be kell mutatni majd az EBRD-nek. Köszönöm. Köszönöm, Sven. Van időnk. Nagyon gyorsan csak, nagyon rövid. Köszönöm, köszönöm a válaszokat. Ám meg kell mondjam, hogy egy bizonyos ponton nem tetszik ez, amit mondott. Jó, hogy a zöld beruházásokat növelik fokozzák a konvergencia értekében. Ám hogyha a klíma okosnál mínusz egész 90-80 százalékra törekednek 2050-ig, akkor nem lehet ugyanakkor a szennyező ágazatokba beruházni, amelyek ugyanaddig működnek. Hogyha szénerőművekbe és más foszilis energiaforrás struktúrákba ruháznak be, az azt jelenti, hogy ezek csak akkor ö, ö, gazdaságosak, hogyha hosszú távon működnek, ez pedig ellene mond a klímaváltozás elleni harc céljainak. Tehát e folyamat szerintem a pozitív zöld szavazat feltétele az, hogy vegyék figyelembe azokat a célokat, amelyekről demokratikusan döntöttek, és ilyen értelemben érvényesek. Ask if you have some... Igen. Úgy gondolom. A bizottság képviselője elmondta, hogy nem ő a szakértője, tehát várjuk majd írásban a reakciójukat. Viki, hogyha szeretnél, akkor most megkaphatod a szót. Igen, nagyon röviden szeretnék reagálni arra, amit Sven mondott az átláthatóságról, és nagyon hasznos, hogy eljött hozzánk a bizottság. Kicsit aggasztó azonban, hogy a beruházási politikára azt a választ kaptuk, hogy nincs itt a szakértő. Nagyon nagy összegekről van szó, ezért jó lenne, hogyha megosztanának némi információt a szakbizottsággal, az információ, az beruházási stratégiáról, akár e-mailben. Miért van szükség erre a pénzforrásra, hova fogják ezt befektetni? Nagy szükség van infrastruktúrára, újraépítésre, fejlesztésre, nem csak a hagyományos európai határokon belül, hanem egyre inkább más területeken, és gondolok itt Észak-Afrikára. Nagyon jó lenne tehát megérteni, hogy, hogy miért van szükség több pénzre, tehát azt hiszem, hogy az e-mailjeinkben egy-két levél erre vonatkozóan nagyon hasznos lenne. Astrid. Madame la Présidente, moi, moi j'ai une question de principe. Tisztelt elnök asszony, elvi kérdésem van. Az EBRD-nek mi a létjogosultsága? Miért jött létre? Azért, hogy az átmenetet biztosítsa a kommunista országokból az átmenetet a demokratikus át, országokra való áttérésben, tehát egy rendszerváltozást és a piacgazdaságra való áttérést szeretné segíteni? Az Európai Unió Szeretné, hogyha az EIB és az EBRD együttműködne, de föl kell tenni a kérdést, hogy az EBRD-nek megvan-e még a létjogosultsága, hiszen véleményem szerint a beruházási banknak kellene kezelnie ezeket a beruházási pénzforrásokat. Uh, uh, Sven, if you're going to speak, do it on my... Sven, hogyha beszélni szeretnél, mikrofonba beszélj. Jó, rendben van. Rengeteg kérdés merült fel. Úgy foglalhatom össze, hogy az EBRD szeretné működési területét kiterjeszteni a közel-kelet irányába. Esetleg megkérhetjük a bizottságot, hogy válaszoljon mindezen kérdésre, amelyeket felvetettek, és esetleg az EBRD részéről is kérhetünk majd kommentárokat, hogy jobban megvilágosuljon ez a dolog, hogy hova is költik majd a pénzeket, és hogy a földrajzi kiterjesztés az pontosan mit is jelent. Tehát köszönöm szépen, és most nincsen egyéb kérdés, tehát a következő megbeszélésünk eh, kedden 3 órakor április 19-én. Most pedig az ülést berekeztem.